szakítottunk félbe, a jegyzőkönyvek a májusi ülésről már rendelkezésre állnak, vannak ezzel kapcsolatban megjegyzések, nincsenek, akkor elfogadottnak tekintjük a szülések jegyzőkönyveit. Miután